Ich glaube, wir können beginnen. Kezdjük el, kollégák. Először is emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a harmadik emeleten kitettünk egy emlékkönyvet, amiben mindenki beleírhat a Maláj légitársaság balesetében elhunytak emlékére. Ma ugye egy perces néma felelással adoztunk az emléküknek, most pedig holnapig még oda be lehet írni Üdvözlöm körünkben közlekedési biztosunkat, alelnök urat, Kallász biztos urat, akinek azonnal meg is adom a szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok minden tisztelt képviselőnek és munkatársaiknak itt az új közlekedési szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Természetesen én magam is elmondhatom, hogy mennyire megrázott a lelőtt maláj gép története. És mielőtt a rendes eljárásra rátérünk, elmondhatom, hogy ez valóban beárnyékolja napjainkat. Ennek a megrázó tragédiának a története természetesen már együttérzésünket fejeztük ki a családtagok felé, és részt veszünk a nemzetközi vizsgálatban, hogy feltárjuk, hogy a lehető leghamarabb, hogy ki a felelős, kik a felelősök, de nyilván a baleset mindig megrázó, de ami ennél is megrázóbb az az, hogy mi történik azután, hogy az emberek elmondták, hogy soha nem tapasztalták meg, hogy hogyan bántak, hogyan kezelték a baleset utáni eseményeket. Nagyon sok biztonsági vizsgálati szabályt megsértettek, mi több az emberi méltóságot sértették meg a legtöbb esetben. Ezért az összes szereplő arra törekszik, hogy ezt a vizsgálatot, ezt a nyomozást a lehető leghamarabb lefolytassa annak érdekében, hogy részleteiben megválaszolhassuk a felmerülő kérdéseket, és jelen pillanatban pedig a külügyminiszterek is üléseznek, hogy a politikai következményeket megvitassák. De ami a rendes munkánkat illeti, először is szeretnék gratulálni Mihály Kramernek, hogy megválasztották a Trump bizottság elnökévé, illetve a koordinátoroknak is gratulálok új szerepkörükhöz. Mindannyiuknak szeretnék gratulálni, hogy a közlekedési szakbizottságot választották, és hogy a közlekedés jövőjét együtt fogják alakítani. Itt az Európai Parlamentben nagyon sok tapasztalt kollégát, parlamenti képviselőt is láttam, de nagy örömömre szolgál, hogy sok új képviselőt is itt köszönhetek a szakbizottságban. Természetesen a közlekedési szakbizottság az egyik legnagyobb kihívásokat, kihívásokkal foglalkozó szakbizottság az Európai Parlamentben az egyik legfontosabb bizottságnak tartom ezt. Természetesen lehetnek eltérő vélemények, de azt gondolom, hogy a közlekedési szakbizottság nagyon konstruktív munkát végzett, és nagy mértékben hozzájárult az Európai Unió szakpolitikák alakításával. A közlekedés alapvető fontosságú szektora az uniós gazdaságnak, a polgárok életére, a vállalkozásokra is kihatással van több mint 11 millió személy dolgozik közvetlenül a közlekedési szektorban, és ez pedig az Európai Unió GDP 5%-át adja. Például olyan tevékenységekre gondolok itt, mint például a karbantartás, az infrastruktúra építés, a közlekedési, illetve szállítási tevékenység, ebben az esetben még jelentősebb számadatokról számolhatunk be. Önmagában is a közlekedés nagyon erőteljes, határozott ipari ágazat. A közlekedésben és a közlekedéssel kapcsolatos gyártótevékenységben is nagyon jelentős szerepet játszik az Európai Unió, akár világszinten. Természetesen a közlekedés nagyon fontos eszköze az uniós gazdaságnak, sok kihívást is jelent, Szeretnék néhányat ezek közül megemlíteni. Az első az, hogy minőségi infrastruktúrát biztosítsunk a polgároknak. Ezen a területen ugyanis nagyon sok a különbség az Európai Unióban. Úgy tűnik ugyanis, hogy egyre csökkennek azok a lehetőségek, amelyek az infrastruktúra javítására, karbantartására vonatkozik. 2005-ben körülbelül 1%-ot fordítottak a GDP-ből a közlekedési infrastruktúrákra, mára ez csupán csupán 0,5%. Úgy tűnik, hogy a világ más részéről érkező befektetők sokkal nagyobb mértékben vállalják ki részüket ezen a területen. Az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy biztonságos, jó minőségű közlekedési szolgáltatásokat nyújtsunk. 9%-kal csökkent 2012-ben, 2013-ban pedig 8%-kal csökkent a közúti halálos balesetek száma, még így is 2013-ban 26 ezeren veszítették az életüket az Európai Unió közútjain, ezért nagyon fontos célunk, hogy 15%-kal csökkentsük 2020-ig a halálos balesetek számát az elmúlt években jelentős csökkenést tapasztalhattunk, ugyanakkor úgy érzem, hogy a súlyos sérülésekkel járó közlekedési balesetek területén is további tevékenység vár ránk. Innovatívabb, kényelmesebb, pontosabb közlekedési szolgáltatásokat várnak tőlünk a polgárok. A belső piac még nem teljesedett ki, hiszen jogi, adminisztratív és technikai akadályai is vannak annak, hogy kialakuljon, megvalósuljon a belső piac az Európai Uniós tagállamokban, és ez pedig plusz költséget jelent a polgárok számára. Az intelligens mobilitási rendszerek megvalósítása, illetve az interoperabilitás kiteljesedésének hiánya is jelentős problémákat okoz. Végül, de nem utolsó sorban, az üvegházhatású gázok kibocsátása 2008 és 2011 között több mint 4%-kal csökkent, azonban nem dőlhetünk hátra, ugyanis fontos feladatunk, hogy 2030-ra a 20%-os csökkentést elérjük. Az Európai Uniós közlekedési hálózat, illetve rendszer még mindig nagy mértékben függ az olajtermékektől. Az Európai Unió napi 1 milliárd eurót költ az olajimportra, ennek a felét használjuk arra, hogy különböző közlekedési eszközöket üzemeltessünk. Elnök úr, röviden szeretném elmondani, illetve összefoglalni, hogy a bizottság mandátuma során mit tett azért, hogy ezen kihívásoknak megfeleljen, és remélem, hogy a következő bizottság is az elkövetkezendő évek, öt évben ebbe az irányba halad tovább. Szeretném elmondani, hogy milyen intézkedéseket javasoltunk, amelyekkel kapcsolatban az elkövetkezendő hónapokban ez a szakbizottság is nyilatkozni fog. 15 függőben lévő dossziéról számolhatok be. A prioritásaimra fogok most összpontosítani, és örömmel jegyzem meg, hogy ezek nagyon is összhangban vannak Lupi miniszter úr által bemutatott prioritásokkal. Először is a negyedik vasúti csomag. Ez a kezdeményezés alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az európai vasúti közlekedési rendszer hatékonyabbá, versenyképesebbé, pénzügyileg megvalósíthatóbbá váljon. Tehát egy valódi belső piac alakuljon ki a vasúti szolgáltatások terén. A tanács jelen pillanatban vizsgálja az úgynevezett piaci pillért, ami a belföldi utasszolgáltatások megnyitására vonatkozik vélhetően decemberre kialakul majd a kompromisszum a szöveg. Az olasz elnökség is rámutatott, hogy hajlandó tárgyalásokat kezdeményezni a műszaki pillére vonatkozóan a parlamenttel, amelynek egyébként magam is nagyon örülök. Alapvető fontosságúnak találom, hogy mindkét rész tekintetében párhuzamosan előrelépéseket érjünk el. A következő a közúti közlekedés. A legfontosabb prioritásunk, hogy a kamionok zöldebbé, biztonságosabbá váljanak. Ezért a kamionok súlyára és méreteire vonatkozó irányelvnek a frissítésére fogunk összpontosítani. Ez egyébként összhangban van az Európai Bizottság általános javaslatának irányvonalával. A tanács politikai megállapodásra jutott júniusban a bizottság most intézményközi tárgyalásokat kíván folytatni ősszel annak érdekében, hogy ezt a csomagot gyorsan el tudjuk fogadni. A bizottság múlt pénteken egy új jogalkotási javaslatot fogadott el, a közúti közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos végrehajtó intézkedések határon átnyúló tétele tekintetében. Nagyon fontos ugyanis, hogy ne csupán a büntetésre összpontosítsunk, hanem ez elrettentőként is hason, illetve ösztönözze az autóvezetőket a felelős autóvezetésre. Megfelelő jogarapra van szükség, ehhez az európai bíróság nemrégiben meghozott határozatára is összpontosítunk, ugyanis ez is komoly hatással van a közúti közlekedés biztonságosságára. Harmadik prioritásunk pedig a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó rendeletjavaslat, ami azt célozza meg, hogy javuljon a pénzügyi átláthatóság, a jogbizonytalanság, illetve a tisztességtelen verseny elleni fellépést célozzuk meg. Ez a javaslat egyébként egy kiegészítő jellegű javaslat, a kikötőknek ugyanis jelentős szerepük lesz majd az elkövetkezendő közlekedési csomagban. Reméljük, hogy októberre a tanács megállapodást köt, utána pedig a parlament fordulója következik. Nagyon fontos egyébként ennek a rendeletnek az elfogadása annak érdekében, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, illetve azok lehetséges megsértését is megfelelő módon kezeljük. A következő prioritásunk pedig a légi közlekedési szektor. Nagyon innovatív, gyorsan növekedő szektorról beszélünk. Az elkövetkezendő 20 évben 50%-kal növekszik várhatóan a forgalom. Annak érdekében, hogy a kapacitás összeroppanását elkerüljük, illetve javítsuk a biztonságot, az úgynevezett egységes európai égbolt 2 plusz csomagon dolgozunk jelen pillanatban. Nagyon fontos tehát, hogy az olasz elnökséggel együttműködjünk ezen a területen. Remélem, hogy az Európai Parlament is az összes érintett félel együtt majd nyomást tud gyakorolni a tagállamokra. Az ötödik prioritás a városi mobilitás. A bizottság decemberben nyilvánosságra hozott egy városi mobilitási csomagot, ami különböző ajánlásokat fogalmazott meg nemzeti kezdeményezések tekintetében. Nagyon remélem, hogy a parlament is egyébként hasznos szerepet játszhat majd ezen a területen. Végül, de nem utolsó sorban pedig az úgynevezett tenté folyosók megvalósítására vonatkozó döntésről szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy ez az elmúlt öt év egyik legfontosabb vívmánya. 26 milliárd euróra növekedett az infrastruktúrális befektetések összege, meg háromszoroztuk tehát ezt az összeget az elmúlt 7 éves időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy 15 ezer kilométernyi vasútvonalat fognak feljavítani annak érdekében, hogy nagysebességű vonatok is tudjanak ott közlekedni, 38 kulcsfontosságú repteret kötünk összevasúti összeköttetéssel a legfontosabb városokkal, és 94 fontos európai kikütőt szerelünk fel multimodális közlekedési összeköttetésekkel. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az elmúlt évek nagy sikert jelentettek a közlekedési szakpolitika szempontjából. A közlekedés ugyanis korábban problémát jelentett, balesetek okozója volt, kibocsátásokat termelt, illetve forgalmi dugót okozott. Most azonban mára egy fontos versenyképességi lehetőséget jelent. Európában a közlekedés biztonságossága, fejlettsége fennmaradt, illetve áttért olyan területekre, mint például az alternatív üzemanyagok, városi mobilitás és logisztika. És ehhez pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az előző közlekedési szakbizottságnak, hogy segített abban, hogy ezeket a célokat elérjük, és remélem, hogy a fennmaradó prioritásokat is sikerül majd együtt megvalósítani. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Bizottság a továbbiakban is nyílt, konstruktív, átlátható módon szeretne önökkel együttműködni, és az összes szükséges információ, illetve segítséget megkapják munkájukhoz. Nagyon köszönöm. Ja, wir bedanken uns natürlich auch. Mi is köszönjük alelnök úr az előadást, és köszönjük azokat a ö, pozitív megjegyzéseket, amelyeket a múltbeli, illetve a jövőbeli munkákkal kapcsolatban hozzánk intézett. Nem értettünk mindig egyet a bizottsággal, a tanácssal sem, de az biztos, hogy konstruktív együttműködés van közöttünk, és ezt igyekszünk meg is őrizni. Most akkor a koordinátoroknak fogok szót adni, ha megengedik. Három-három percben először is Van de Kamp úrnak parancsolja. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Neemt om nu te zeggen van harte welkom aan de commissaris, want hij is hier al. Lehet, hogy furcsán hangzik az én számból, de én is üdvözlöm a biztos urat körünkben, és tudatában vagyok annak, hogy valóban nem szabad elfeledkeznünk erről a súlyos légibalesetről, amely most történt. Ha ö, igaz, amit mondanak, akkor holnap reggeltől kezdve a holtestek megérkeznek majd Hollandiába, és szeretném a biztos úr szájából hallani, hogy a bizottságnak van-e valamilyen kezdeményezése a tekintetben, hogy maga is vizsgálódásba fogjon, a baleset körülményei vonatkozásában. Az Eurocontrolnak is lehetne itt szerepe, kérdezte egy kollégám ma délelőtt egyébként az előző előadónktól, és szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság feladatának tekinti-e ugyanezt. Nagyon lelkes voltam, a körünkben járt olasz közlekedési miniszter, és három fő területet jelölt meg, mint a prioritásokat, köztük van a vasúti csomag is. Kérdésem ezzel kapcsolatos, hogyan kívánja támogatni a tanácsi munkát? Ha jól értettem ugyanis, a ön október 30-áig biztos marad, és ez azt is jelenti, hogy önnek kell lényegében együttműködni az olasz elnökséggel, annak elnökség ideje nagy részében, és hát tudjuk, hogy nagyon sok munka van ezen a területen. Köszönöm, hogy a közúti biztonságot említette. Egyet értek önnel, sőt azt mondanám, hogy alulbecsült a probléma, ami pedig a légiközlekedési kérdéseket illeti, az Egyesült Királyság és Spanyolország közötti vita kapcsán azt a kérdést szeretném önnek föltenni, hogy képes lesz a bizottság a következő hónapokban moderálni, és milyen saját kezdeményezései lesznek ezen a területen. Ma délelőtt elhangzott a szociális dömping problémája is, ugye a gépkocsi vezetők érintettek ebben, a választási kampány során erről is sok szó volt. Szeretném tudni öntől, hogy ezen a területen lépe majd a bizottság. Végül pedig a városi közlekedés kapcsán kérdeztük az olasz minisztert, és megtudhattuk, hogy a városok a gazdasági növekedés központjai, de ehhez szükséges a logisztika fejlesztése. Ön erről mit gondol? Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönjük szépen az elmúlt évek munkájának az áttekintését. Úgy gondolom, Kétségtelen, hogy a tenté jogalkotással tágra nyitottuk a kapukat 2030-2050-ig terjedően. Azt hiszem, ez nagy mértékben önnek köszönhető az ön munkájának és az ön főigazgatóságának. Fontos volt továbbá az is, hogy neki láttunk az új vasúti csomagnak, még akkor is, hogyha a tartalmi kérdésekben néha eltértek a vélemény, eltért a véleményünk de ez a csomag elengedhetetlen, főleg technikai tekintetben is, annak érdekében, hogy az Európai Unióban jelenleg fennálló akadályokat az engedélyeztetés területén például át tudjuk hidalni. Szeretnék egy kitekintést is nyújtani felszólalásomon, biztos úr, ha megengedi, tudván azt, hogy novemberig van hivatalban, és utána nem tudjuk, hogy hogyan megy tovább az önök munkája következő témákat mégis ki szeretném emelni, és további információkat várnék öntől, hogyha ez lehetséges. Az egyik fontos kérdés számomra a kikötőkre vonatkozó csomag, az olasz soros elnökség bemutatkozása során is hallhattuk, hogy ez egy fontos projekt, ahol előrelépésre van szükség. A múltban hasonló helyzet állt elő a légikikötőkkel kapcsolatosan, és egyfajta ellentmondás alakult ki a verseny politikai DJ és a DJ Move között. Itt főleg az állami támogatásokra vonatkozó irányelvre gondolok, amelyet különbözőképpen értelmeztek a különböző főigazgatóságok. Hogyha most a jövőbe tekintünk, akkor az lenne a jó szerintem, hogyha a kikötői csomag kapcsán a különböző főigazgatóságok, DJ-k együttműködnének egymással, is hasonlóképpen állnának hozzá, értelmeznék a szabályokat. Ez nagyon fontos a támogatások szempontjából is. Úgy tudom, hogy az elkövetkezendő évek során a kabotás is egy prioritás lesz. A kérdésem, hogy ez hogyan megy, hogyan alakul majd a jövőben. Az önök főigazgatóságában a mendemondák szerint egy további liberalizációs előrelépés várható. Továbbá mi történik majd a szociális normák területén a közlekedésben? Tudjuk, hogy a bérek nagymértékben csökkentek, a normákat is csökkentették. Tudjuk, hogy a teherautó vezetők is Európa szerte szerveződnek, nem csak Hollandiában, Németországban, hanem számos más európai országban is. Számomra egy további nagyon fontos téma a zéró célkitűzés, illetőleg az úti, közúti közlekedésben szavatolandó biztonság, milyen célkitűzéseket szeretnének elérni ezen a téren a jövőben. Köszönöm. Köszönjük, Robert Zile. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, amiért ellátogatott hozzánk. Nagyon jó, hogy eljött hozzánk, itt most új összetételben ülésezünk, de sok taggal már a korábbi évek során is együttműködött a biztos úr. Tekintettel a jelenleg aktuális balesetre, az olasz miniszter úrral már beszéltünk erről délelőtt, de engem érdekelne, hogy mit gondol egy olyan helyzetről, amikor egy ország elnöke, aki nagy mértékben befolyásolja a szomszédos ország helyzetét, nem tud mégsem semmiféle módon beavatkozni a vizsgálódásba a balesetet követően, és ezt az országot mégis felelősnek tartják. Mit gondol ön erről? Lehet, hogy az Európai Uniónak nemzetközi szinten kell tárgyalásokat indítani a kérdéskörben a rendszer megváltoztatására. Remélem ez nem fog bekövetkezni, de ha mégis bekövetkezik egy ilyen baleset, senki sem vonható felelősségre, és nem is igazán lehet szavatolni a vizsgálatok függetlenségét sem a baleset után. Ez teljesen új helyzet az Európai Unió számára, talán az Európai Bizottságnak valamiféle kezdeményezést kellene az útjára bocsátania ezzel kapcsolatosan. Ami a vasúti csomagot illeti, ha nem tévedek, akkor az olasz, olasz soros elnökség tovább csomagként szeretné kezelni a vasúti csomagot, de az októberi közlekedési eh, konzultációkat követően állítólag eh, megkezdik a háromoldalú egyeztetéseket a technikai kérdésekről. Érdekelne, hogy ön hogyan látja ezt a kérdést, az új bizottság ugye körülbelül szintén októberben fog felelni. Az utolsó kérdés pedig a szociális dömping kérdése. Tudom, hogy sok tagállam számára ez egy fontos kérdés. Én nem szeretem egyébként ezt a fogalmat, hiszen a dömping azt jelenti, hogy valaki béren alul dolgozik, valakinek azonban ki kell fizetnie a különbséget, és ezt kiteszi meg, amikor a közlekedésről van szó és a teherszállításról, valamint a kabotásról. Hogyan gondolkodik erről a bizottság? Vagy az összes közlekedési módozatban elmozdulunk a belső piac felé, vagy fenntartjuk a különböző piacokat? Tudom, hogy ez politikai kérdés, de fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Dömpingről van itt szó, vagy valami másról? Köszönöm. Köszönjük, Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm, biztos urat, köszönöm a bevezető gondolatokat. Örülök, hogy újra találkozunk. Azt hiszem világos számunkra, akik itt ülünk ebben a bizottságban, hogy mennyire fontos a közlekedés politika, nem ülnénk itt másképp. Belső piac közlekedés nélkül nem létezik, és éppen ezért úgy a jó, hogyha ezt ki is mondjuk, a belső piac nem kész, amíg a közlekedési piac nem egységes. Ezt ennél szebben nem is lehetne illusztrálni. A ten ről szóló térkép mutatja. Hasonlít a metró térképhez. Az, az egész, és szimbolikus is ez, hogy egy városi közlekedés térképhez hasonlítható. Nyilván több pénzre lenne szükség, ezt tudjuk. És kevesebb közúti halottra lenne szükség. Még mindig szörnyűek a statisztikák. Itt is lehetne tenni sok mindent, de látjuk, hogy még repülőgépeket is lelőnek környékünkön, és legyen zöldebb a közlekedés, ezzel is mindenki egyetért, de azt nem látjuk, hogy konkrétan mit kéne, mit lehetne javasolni szabályozás szintjén, amelyből aztán ez meg is valósul konkrétabban. Először is az egységes európai égbolttal kapcsolatban. Botrányos, hogy ez még mindig nem jött létre. Aláírták, a tagállamok mégsem hajtják végre. Ön biztosként ezt hogy éli meg? Mi lesz az egységes égbolttal? Az olaszok azt ígérik, az olasz elnökség, hogy majd ők megoldják. Bár így lenne, jó lenne, ha így lenne, ön konkrétan mit kíván tenni ebben az ügyben, amely megakadt? Ami a tentét és a szefet illeti, nem látom ugyanaz a probléma, hogy a projektkötvényeket hogyan lehet majd erre a célra hasznosítani. Létrejött végül is ez a pénzügyi lehetőség, és mégsem kezdődtek el a kísérleti projektek olyan ütemben, ahogy szeretnénk. Utolsó kérdésem, az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban úgy látom, megint csak lerahadt a lelkesedés, a háromoldal egyeztetésen azt vártuk volna a bizottságtól, hogy ambíciózusabb célokat nevez meg, jóval e, kevésbé ambíciózusok ezek a célok, mint lehettek volna. Ugye a folyékony gázra e, való kiterjesztés például elmaradt. Mit lehetne mégis tenni esetleg még ebben az ügyben? még az ön ideje alatt. Az alternatív energiahordozók e, a közlekedési piac szempontjából stratégiai jelentőségűek. Köszönöm szépen. Most Mirja Kilönen, adok szót. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari Kallas. Biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezért a beszámolóért az elmúlt öt év munkájáról, illetve a jövőbeli prioritásokról. Engem különösen foglalkoztat a regionális közlekedés jövője Európában főként saját frakcióm szempontjából, ugyanis amikor Európa jövőjéről beszélünk, illetve az európai növekedésről, munkahelyteremtésről, hogyan fejleszthetjük közlekedési szektorunkat úgy, hogy Európa ezen a területen újra vezetővé váljon. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ebben a világban Nem lehet mindent helyre állítani azzal, hogy új utakat, repülőtereket, vasútvonalakat építünk, ugyanis a meglévő közlekedési rendszereket kell fejleszteni, mégpedig okosan, intelligensen. A megfelelő technológia használatával, azzal a technológiával, ami már rendelkezésünkre áll. Tehát ami a közúti közlekedés biztonságosságát illeti, úgy gondolom, hogy ez olyan terület, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, a megfelelő nemzeti szinteken és a megfelelő technológiával. Fontos ugyanis, hogy sikeresebbek legyünk azon a területen, hogy a közúti biztonság hiányából fakadó károkat helyreállítsuk. Következő kérdésem pedig az alternatív üzemanyagokra vonatkozik. Európa a világ olyan részén található, ahol valóban fontosá vált, hogy világszinten vezető szerepet játszunk, és a megfelelő alternatív üzemanyagokat fejlesztjük ki. Köszönöm szépen, üdvözlöm Kalasz úr. Nem ismerem önt. Ön sem ismer engem, de nagyon sokat olvasok önről a sajtóban. A kérdésem egyszerű. Mi az ön egyenlege? Úgy érzi, hogy sikeres volt, amit eddig csinált, vagy pedig inkább kudarcot vallott? Második kérdésem, hogyan dolgozott eddig? Mert elmondhatja nekünk, hogy a közlekedés nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos ágazat, ezt már ismerjük, de a többi biztosan konkrétan hogyan működött együtt? Például a szociális ügyekért, a szociális dömpingért, annak megszüntetéséért felelős biztossal. Ugyanis azt látjuk, hogy a lakás ö, ö, helyzet katasztrofális, és a szegények közlekedési lehetőségei is nagyon korlátozottak, milliókat érint ez a probléma. Másik példát is mondanék. Együttműködötte a környezetvédelmi biztossal. 2014-ig mit értek el együtt, közösen. Ugyanis nem látom azt, hogy a klímaváltozás ellen, a fenntartató közlekedésért történt volna bármi. Vagy együttműködik-e a fejlesztési biztossal? Mi van a városi közlekedési problémákkal, a dugókkal? És végül pedig még egy dolgot kérdeznék. A negyedik vasúti csomagról beszélt. Szeretném tudni, miről olvastam egy interjút önnel, ez alapján tehát, hogy ön szerint, a javaslatai szerint, ha Európában valóban azt szeretnénk, hogy a fogyasztók, az utasok érdekei érvényesüljenek és az infrastruktúrák kialakuljanak, és újra éledjen a vasúti közlekedés, akkor az európai vasúti reformcsomag vajon elegendő lesz-e, még akár a parlament támogatása mellett is a kitűzött célok eléréséhez. Szerintem nem. Ön ugye európai biztos. Nyilván ö, ö, jó együttműködésben működik a parlamenttel, de a, én a parlá, polgárok egyszerű kérdéseit szeretném öntől megválaszolva látni. Köszönöm. Jetzt Péter Lundgren. Péter Lundgren következik. Tack, ordförande. Tack, herr Kallas, för presentationen. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak, és köszönöm Kállász úrnak az előadást, illetve a beszámolót. A negyedik vasúti csomagra vonatkozik a kérdésem. Én svéd vagyok, és mi már végrehajtottuk ezt a csomagot, de úgy tűnik nem működik ez túl jól a következő helyzet alakult ki nálunk. A magánvállalkozások megpróbálják a lehető legnagyobb nyereséget elérni a legkevesebb költségráfordítással, aminek köszönhetően sajnálatos módon nagyon rossz infrastruktúrális helyzetben találjuk magunkat. A felső vezetékek elszakadnak, a sinekkel is gond van, és így tovább. Tehát Svédországban mi már látjuk, hogy mi is történik akkor, hogyha a lehető legnagyobb nyereséget próbálják elérni a vállalkozások. A másik dolog a kabotás és a szociális dömping, mindkettő aggaszt engem. Svédországban más országokhoz hasonlóan nagymértékben érint bennünket az a probléma, hogy bizonyos vállalkozások az alacsony, alacsony bérért dolgoztatnak embereket, és ellehetetlenítik szem, ezzel szemben azokat a vállalkozásokat, amelyek a szabályoknak megfelelően próbálnak működni, és megfelelő béreket próbálnak fizetni. Svédországban tehát ez hatalmas problémákat jelent. Emellett nagyon nehéz helyzetbe kerültünk az üzemanyagok miatt is. 10 millió liter gázolaj üzemanyagot, tehát dízelüzemanyagot lopnak el, tulajdonítanak el Svédországban, megfelelő árak mellett ez nem következne be, megfelelő bérek mellett nem lehetetlenítenénk el a munkavállalók helyzetét, és nyilván akkor nem tudnának azonban versenyezni a vállalkozások azokkal, amelyek sokkal alacsonyabb bérekkel dolgoznak. Van egy másik jelenség is, amely egyre inkább terjed, néhány kattintással az interneten hozzá lehet jutni pár száz euróért hamisított vezetői, járművezetői engedélyekhez. Ilyenkor előfordul, hogy sokan tehergépjárművekre vonatkozó vezetőengedélyeket is megvásárolnak. Valamilyen nemzetközi jegyzékre lenne szükség, vagy más kontroll lehetőségre, hogy a rendőrség kezelni tudja ezt a helyzetet. Köszönöm. Még hárman szeretnének felszólalni. Nielsen, Foster és Andersen képviselők kértek még szót, és jó magam. Akkor ezt a listát le is zárnám, két-két percben szólhatnak fel még a kollégák. Nielsen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nielsen urat Nielsen úr nevét mondtam, mondja az elnök. Ön, Nielsen úr? Nem, nem Fostert mondtam. Úgy látszik, rosszul hallok, mondja a képviselő mondja, Nielsen úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok soron? Én. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. A koordinátorunk már elmondta, hogy mik a mi frakciónk prioritásai, de néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat. Én új vagyok ebben a szakbizottságban, Észak-Svédországból érkeztem. Én sehol sem fogom megengedni azt, hogy megfeledkezzenek róla a kollégák, hogy nem elégséges az infrastruktúrákba való beruházás Észak-Európában. Észak-Európa ugye nem ér véget a fővárosok határainál. Ha megnézzük az észak-európai országok térképeit, akkor az úgy fest, mintha nem is lennének folyosók, észak, közlekedési folyosók Észak-Európában. Miért fontos ez a kérdés? Két példát mondok. az európai ipar számára szükséges vasérc 95%-a Észak-Svédországban található, emellett a svédo- svédországi erdők jövőbeni tüzelőanyag tartalékot jelentenek, a gázolaj, illetve dízel egyre nagyobb arányban érkezik az erdőkből, itt tehát nyersanyagokról van szó, amelyekre nem csak ezen régióknak van szükségük, hanem egész Európának, és nem szabad tehát megfeledkeznünk a közlekedési befektetésekről Észak-Európában. Most következik Foster asszony, mondja az elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szempontot szerettem volna felvetni, amikor az olasz elnökség képviselője itt volt velünk ma délelőtt, természetesen voltak megjegyzések a maláj géppel kapcsolatos incidensről, és szeretném kiem kiemelni, hogy sokan beszélnek légi balesetről, ez nem légi baleset, ez egy olyan helyzet volt, amelyet terroristák követtek el, tehát ez egy terrortámadás, és nagyon remélem, hogy ezeket az embereket, az elkövetőket hágában láthatjuk a közeljövőben. Remélem, hogy ön biztosként hivatalát, illetve hát az olasz elnökséggel való együttműködését is kihasználva, ami a médiát illeti, nem szeretném, hogyha a sajtót kizárnánk, de azt látom, hogy nagyon sok jó szándékú tévécsatorna, hírcsatorna, akár, de nagyon sok más egyéb sajtótermék tulajdonképpen leskelődik és letámadja a tragédia környékén élő személyeket. Azt is láthattuk, hogy nagyon sokan kirabolták a halottakat, a baleset áldozatait, őket is bíróság elé kell állítani. Azt gondolom, hogy nagyon rossz példát mutattak a sajtó képviselői számos esetben. Amit pedig szerettem volna még felvetni az egységes európai égbolttal kapcsolatban, tudjuk, hogy megvan a bizottság részéről a politikai akarat, itt van a politikai akarat a parlament részéről, a frakciók és a pártok bevonásával. Azt remélem, hogy ezzel kapcsolatban friss információkkal tud szolgálni, ugyanis úgy tűnik, hogy a tagállamok nem tudják értelmezni, hogy a Cézárral együttműködésben ez a 21. századi technológia, amelyet feltaláltunk, kifejlesztettünk, versenyezhetnénk az amerikaiakkal, tehát ez egy győztes helyzetet jelentene mindenkinek. Nagyon fontos érdekekről van szó, ezt mindannyian tudjuk. Elfogadhatatlan az egységes európai égbolttal kapcsolatos alkudozás, ezért szeretném, hogyha erről beszámolna, ami pedig Gibraltárt illeti. Gibraltár brit szuverén terület és azok a kollégák, akik brit szuverén területről megjegyzéseket fogalmaznak meg, teljesen elfogadhatatlan, hogyha a nemzeti kormányoknak problémáik vannak, akkor ezt megbeszélhetik. Nem a bizottságnak a feladata, hogy ezt a helyzetet megpróbálja megoldani. Én azt gondolom, hogy a képviselőknek e- le kellene szállniuk erről a témáról, nem a közlekedési szakbizottság hatáskörébe tartozik, ez egy brit szuverén terület, úgyhogy kérem, hogy ezzel ne foglalkozzanak. Köszönöm szépen. Redezeit zu halten. Kérem, hogy tartsa be a beszélőt mindenki, mert másoktól beszél. Andersen asszony kap most szót. Köszönöm. Tudom, hogy mindannyian arról álmodunk, hogy egységes közlekedési térség lesz 2050-re. De az eddigi tapasztalatai szerint biztos úr annak a tudatában, hogy 95%-a az európai közlekedésnek még mindig olajtermékekkel hajtja meg a motorját. Mit tehetünk valóságos világban azért, hogy ehhez valami hasonlót legalább megvalósítsunk? és közelébe kerüljünk ennek a célnak. Nekem úgy tűnik, hogy nagyon messze vagyunk ettől ebben a pillanatban. Köszönöm. Három kérdésem lenne nekem. Az egyik a városi mobilitással kapcsolatos. Állítólag 60% a pénzeknek, a strukturális pénzeknek akar a folyt, csak 20%-uk a vasútra. Ugyanakkor a városi közlekedők bocsátják ki a kibocsátások 70%-át. Ha a beruházási irányelv a kezünkben van, akkor azzal mit lehetne tenni ennek megfordítása érdekében? A vasúti verseny, mint olyan úgy tűnik, hogy jó dolog, de milyen lesz majd a különböző közletes ágak közötti verseny, hogyha a mozdonyok után is útdíjat kell kvázi fizetni. És ha ez a tagállamok szintjén jelentkezik ez a probléma, mint ahogy most van, ugye, hogy Ausztriában, Svájcban háromszor olyan magas az UDI, mint Németországban, akkor addig nem lehet egységesen a vasút érdekében fellépni. Utolsó kérdésem pedig, ugyanaz, amit az olasz elnöknek is föltettem, ha ön választhatna, hogy két év belül 100 millió euróért a Berlin-Vraszláv közötti utazási időt felére csökkentheti, vagy 20 milliárdja lenne eh, ahhoz, hogy az Alpok egy hágóját átfúrja és alagutat építsen, mit eh, döntene, melyik projekt mellett szavazna, ha a foglalkoztatási mutatója mindkettő eh, projektnek ugyanakkor a foglalkoztatási mutatója. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr és persze a képviselőknek is. Nagyon sok mindenre kérdeztek rá, megpróbálok ezekre röviden válaszolni. A Maláj légitársaság gépével kapcsolatban személyesen az a véleményem, hogy még mindig a sok hatása alatt vagyunk, és ma még nem lehet érdemben megmondani, hogy mi volt a, a tragédia oka, és hogy milyen irányban tartanak az események. Sajnos ebben még nem tudok nyilatkozni. Nem eléggé tiszta a helyzet. De nyilván nemzetközi vizsgálat esetén annak az országnak kell lefolytatni a vizsgálatot, ahol történt a, a baleset, ez Ukrajna, és két országnak van jogosultsága szakértőket oda küldenie, Malajziának, és mivel ő a gép tulajdonosa volt, illetve az USA-nak, amely a gépet építette. És persze azok is küldhetnek egyes szakértőket, akiknek a, a honfitársai áldozatul estek. Erre mindenki kész, és az Európai Unió is kész, hogy szakértőket küldjen a térségbe. A készséggel nincsen baj. Az a kérdés, hogy az a baj, hogy nem biztosítható a terület, óriási a terület, amelyet biztosítani kellene, ahol az áldozatok, a roncsok feltalálhatók, és itt logisztikai problémát kell megoldani. Ez szakértői munka, de a szakértők nem katonák. Nem szokták meg, hogy olyan szörnyű körülmények között dolgozzanak, mint amilyen ott van, ugyanis ott katonai, hát háborús helyzet van. Tehát, hogy mit tehet a vizsgálat, Nyilván arra kérdésre keresztül majd a választ mindenki, a konkrét felelősök kiderítésén kívül, hogy hosszú távon mit lehet tenni annak érdekében, hogy ilyesmi soha ne történhessen, hogy egy katonai rakétával lelőnek egy utasszállítógépet. Ez persze szerencsére nem történik gyakran, ilyesmi, bár volt már erre példa. Az itt a kérdés, a tanulság, hogy hogy általában milyen megközelítést alkalmazunk a veszélyes, a háborús régiók közlekedésének biztosítása érdekében. Ez, egy, ez a politikai kérdés. Az IATA-val együttműködve kell ezt megtennünk. A IATA-nak kódjai vannak minden térségre, és valószínűleg új szabályokra van szükség, hogy hogy hogyan kéne besorolni egy ilyen típusú háborús helyzetet, ugyanis ezt nem minősítette a Jata sem még háborúnak, hanem csak sporadikus belharcoknak. 32 ezer lábig egyébként elvileg nem történhetne ilyen baleset, senki nem gondolta, hogy ebben a magasságban is lelőhető egy gép. egy várról indított rakétával. Közvetlenül a mostani egyeztetésünk után lesz ülésem egy válság tanácssal, amely pont ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Még mindig nem tudunk eleget, de ami tudható, azt tudni fogják a kollégák. Nincs még bizonyíték arra, hogy ki is a tettes, és mi is történt valójában nincs exakt bizonyítékunk, a szakértők készek, mondom, és az Európai Bizottság is, hogy elindítsa a vizsgálatot. A főtitkár úrral egyeztetek arról éppen még ma, hogy mit tegyünk. Ez tehát a zónák besorolásának a kérdése egyfelől, másfelől pedig a válság gócpontok kezelésének általános kérdése. Ehhez persze egyes tagállamok, partnerek együttműködése is szükséges lesz, akiknek már van tapasztalat egyáltalán ilyen mm, problémákkal. Mit, mondhatnék, mit mondhatnék még erről? Amennyire csak lehetséges, a bizottság ebben részt vesz. A bizottságnak egyébként nincs kompetenciája ezen a területen, hiszen a ö, légtér az a leg szuverénebb tagállami ö, tulajdon. Amit megtehetünk, megtesszük, ö, te, és a, a műszaki és informá egyéb információkkal rendelkezésükre állunk, hogyha kívánják, hogy ö, folyamatosan tájékoztassuk önöket. Elfogadhatatlan nyilván az, ami eddig történt, az, ahogyan a, az áldozatok holtesteit kezelték, az egész helyzetet kezelték, ami az olasz elnökséggel való együttműködést illeti. Konkrét válaszok következnek. Többször találkoztam az olasz miniszterrel, és nagyon elkötelezett az elnökség komolysága mellett. Jó a reménységem, E tekintetben komolyan veszik tehát az olaszok ezt a munkát, minden lehetséges támogatást megkívánunk egymásnak adni. De persze már is felmerül a kérdés, hogy mi lesz a, a, a labor package-el, illetve a, a tagállamokat is érintő osztott kompetenciájú problémákkal. Ugye a bizottság javaslatokat tehet, e, szakértőket mozgósíthat, önökkel egyeztethet, a tanácssal egyeztethet, de végül is a tagállamok kezében lesz a döntés a legtöbb kérdésben. Reméljük, hogy az olasz elnökség tényleg mindent megtesz, ami tőle terhető a tagállami érdekek összehangolására. Több képviselő említette a szociális dömping és kabatás problémáját. Igen, ezek kényes kérdések a jövőben is, a következő biztos számára is azok lesznek, és nincs konkrét ö, nagy változásra vonatkozó tervünk. Ezt már a következő bizottság és biztos kezébe szeretném ezt az ügyet lehelyezni. De a kabotásról azért annyit tudok mondani, hogy ezt sokan valami gonosz dolognak látják, pedig mindössze kétszázalékát át teszi ki a teherforgalomnak. Sokan bűnbakként tekintenek a kabotásra, más területeken, szociális jogalkotás területén elmulasztott bűnöket próbálják a kabotás nyakába varni, már pedig ez nem igazságos így, és nem látom be például, hogy bár összefüggésben állnak a dolgok, hogy a kabotás lehetne felelősíteni mindenért. Írtunk már egy jelentést erről, amit önökkel is megvitattunk. A bizottság kész arra, hogy javaslatokkal éljen. Ez valóban a mi kompetenciánk, de a szociális kérdések azonban tagállami kompetenciába tartoznak, és ahogy Ziller kolléga is elmondta, 2004-ben a bizottság már egy átmeneti és nem túl hatékony tilalmat vezetett be, ezt sokan támadták, és részben vissza is vonta már ezt a bizottság, mert a kabotás renoméját tovább rontotta, és megint csak az történt, amit mondok, hogy más problémákat is a nyakába akartak varni a kabotásnak. Együttműködöm nyilván valamennyi biztos társammal, különösen a klímaváltozás kapcsán Hildegard asszonynal nagyon szoros volt az együttműködésem, számos igen bonyolult technikai kérdésben, és többnyire találtunk is jó kompromisszumos megoldásokat is. Úgy, hogy ne kelljen hatalmas kereskedelmi korlátozásokat se bevezetni, de hogy hatékonyabbá tegyük az emissziókereskedelmet. Ami a vasúti csomagot, illetve a kikötőket illeti, ezekről még vitatkozni kell, önökkel, a parlamenttel is, meg a tanácssal is. Az egész csomag kapcsán megpróbáltunk a nagyon kényes kérdésekben nem állást foglalni. Azt tekintettük feladatunknak, hogy a működést biztosítsuk politikától függetlenül, és remélem, hogy továbbra is ez a felfogás érvényesül, és megoldások születnek majd. Ami az állami támogatások kérdését illeti. Nyilván együttműködtünk a versenyhatósággal, a verseny ügyi biztossal, Almunia kollégával. Nem értettünk mindig mindegyben egyet, de hát ez így van helyén, így helyén való, de racionális, elfogadható kompromisszumokat kötöttünk, amelyek összességükben világosak, szigorúak, a versenyszabályoknak megfelelőek, és az ágazatokra lebontottak. Minden ágazatban hogyan lehet elkerülni a negatív hatásokat, például a légiközlekedésben a periferikus országokat hogyan lehet összekötni a Európa szívével, ezzel a kérdéssel például sokat foglalkoztunk. A közúti biztonság ügyében van egy javaslat, amit letettünk az asztalra, amely konkrét normákat és a bevált gyakorlatok cserét szorgalmazza, normákat ír elő és a cserét szorgalmazza. jogalkotási javaslattal éltünk. Ez a tárgyalóasztalon van. Meissner asszonynak mondanom, mondanám, hogy igyekeztünk egyensúlyt találni az ellentétes érdekek között. A Tenti projekt kapcsán például a beruházási bankkal próbáltuk feltárni, hogy milyen forrásokat lehetne mozgósítani még a finanszírozás érdekében. Az EIB nél azonban nem volt olyan gyors a válasz, mint reméltük, ami az alternatív energiahordozókat illeti. Kutatási büdzsénkből, amelyet egyébként megnöveltek, a közlekedés kutatásra sokat költöttünk, és feltártuk, hogy egyáltalán mik a választási lehetőségek. És még így is nagyon nehéz igazi alternatívákat megfogalmazni, mert továbbra sem egyértelmű, hogy melyek a legfenntarthatóbb energiahordozók. De számos projekt zajlik ezek feltárására párhuzamosan, és elfogadtunk, amint tudják, egy irányelvet is, amely például a feltöltőpontokra vonatkozik, az elektromos járművek feltöltését segíti, tény, hogy olaj alapú a legtöbb üzemanyag még mindig, és ettől például a légiközlekedés is szenved, bár a légiközlekedésben is bevezették a részleges bioüzemanyag elegyet is. Ez is végül is tőlünk indult ki az utóbbi 15 év során. Nagyon nagy volt az ellépés. Ha belegondolnak, hogy mennyit fogyasztottak az autók 15 évvel ezelőtt és most, azért óriási a fejlődés Ami a svéd kérdést illeti, a jog, jogosítványok odaítélése kapcsán, hát ez inkább egy tagállami kérdés. Valóban ö, azt akarja, hogy az ilyen típusú kérdésekre az Európai Bizottság adjon szabályozással választ. Ö, ha ez megtörténne, akkor azért kritizálnának minket, hogy ezt a bizottság találta ki, és mikromenedzseljük a tagállamok belső ügyeit. Szerintem ez nem a mi dolgunk. Ami az északi kapcsolatot és a hálózatot illeti, valamennyi tagállam együttműködésében lehetséges csak ez. És zajlanak is a tárgyalások, az érdemi tárgyalások, erről már döntés született, hogy megvalósuljon ez az északi csatorna, Mi maradt még ki? Ami a városi mobilitást illeti. Az utóbbi öt év során a városi közlekedési kérdések nem tudtunk hatni. Ez nem tartozik a kompetenciánkba, hiszen ez helyi önkormányzati felelősség elsősorban. De amit megtehetünk és meg is tettünk, az abban állt, hogy, ahogy önök is ezt szorgalmazzák, mi is próbáltuk folyamatosan a városi közlekedést, mint problémát, a tudatosságot a zászlóra írni, de ez szubszidiaritás körébe tartozó kérdés. Mi csak kutatási támogatást tudunk nyújtani a városi közlekedési projektekhez, és szívem szerint nagyon sok ilyen támogatást nyújtanék. Ami a versenyszabályokat és betartásukat illeti, ez, ez már szakállas probléma. És ami pedig a, a konkrét kérdését elnök úrnak illeti a, az údiakra vonatkozóan, ugye egyes országokban a, az autósokat sarcolják meg, de más országokban nem. Németországban ezt nem lehet megcsinálni, ugye annyi az autóvezető, 45 millió, hogy olyan ellenállásba ütközik ez politikailag, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát nem lehet teljes egységet teremteni európai szinten, de voltak már egyeztetéseim közlekedés út, út fenntartók szállítókról és szállítókról. Ugye nyilván a szállítók mindig úgy érzik, hogy túl sokat fizetnek, üzemanyagárban is ott van az adó, ott az UDI is, más felől pedig azt kapjuk, hogy még szigorúbb szabályokat és nagyobb díjakat kéne kivetni, egységesebbeket. Hát ez egy komoly dilemma, ami a vasúti reformcsomagot illeti. Rákérdeztek többen is a vasúti csomagra és az unbundling kérdésére. Én ugyanitt, ugyanebben a parlamentben, ugyanebben a teremben újra és újra ugyanazt az álláspontot képviseltem. A vasúti közlekedés technikailag nagyon fragmentált terület. Politikailag megszületett a döntés, hogy túltesszük magunkat ezen a technikai fragmentáltságon, széttöredezettségen, és ez nagyon jó. De ha az infrastruktúrát nézzük, ha van Olaszországban egy vonat, és azzal Lengyelországba akarunk utazni, Ausztrián, Németországon keresztül, rendben van, az ember megfizeti az, a sín használatot mindenütt, de kérdés, hogy ez a pénz hol köt ki végül, nehogy a versenytársnál kössön ki. Ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani, hiszen ez nem fair, mert aztán jön a versenytárs, és az én hazámban felvásárol bizonyos vállalatokat, bizonyos létesítményeket, úgyhogy ez gond. Ezt fel kell számolni, ez az én legfőbb aggályom az unbundling kapcsán. Ami az alagutakat illeti, és azt a kérd... ez egy olyan kérdés, amelyet már többször megvitattunk, de hát el tudják képzelni, hogy az Európai Bizottság egyszer csak azt mondja, hogy leállítjuk a Brenner alagút építését, mert nem racionális elgondolás? Nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez egy lépés, amelyet megtehet az Európai Bizottság. A tagállamok megtervezték ezt, megépítették ezeket a nagy alagutakat, késztények előtt állunk. Az új tentében tovább lépünk abba az irányba, amelyről döntöttek a tagállamok, a bizottságnak nincs mandátum, hogy azt mondja, hogy jó, hát zárjuk be az alagutat, és nem használjuk. Természetesen be kell fejezni ezt a projektet. De a tentén belül persze. Ertugurral együtt, aki jelentéstevője volt a témának, és Komucakis úrral együtt is egyetértettünk abban, hogy itt sokkal racionál, racionálisabb projektről van azért szó ennél, nem olyan projekt ez, amely rengeteg pénzt fog elnyelni. Köszönöm szépen. Elnök, én is köszönöm ezt a részletes beszámolót és a válaszokat. Egy dolgot hangsúlyoznék, én német vagyok, de nem támogatom a német útdíj tervezetet, amely szerint a külföldieknek kellene majd útdíjat fizetniük, a külföldi teherautóknak. Itt európai vagyok, és nem német. Következő napi rendű pontunk következik, amely a TEN-V-vel kapcsolatos 2013 vonatkozásában. Örülünk neki, hogy itt van Onévi úr a bizottságtól. Köszönöm. you.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 Kis technikai probléma adódott, elnézést kérünk emiatt, de most O'Neill úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Mivel most vagyok itt első ízben önökkel, ebben az új konfigurációban, új felelásban, engedje meg, hogy elmondjam, Először is azt, hogy gratulálok az önök megválasztásához, vagy újraválasztásához, és nagyon örülünk annak, hogy mindannyiukkal újra együttműködhetünk az elkövetkezendő ciklusban. Nagyon örül, örülünk annak is, hogy folytatódik ez a nagy múltú hagyomány, miszerint röviden időt szakíthatunk arra. Az elnök félbeszakítja. Csendet kérek. Köszönöm. Tehát nagyon örülök annak, hogy időt szakítanak arra, hogy a legutóbbi ajánlattételi felhívással foglalkozunk, amely a TNT régi rendszerére vonatkozik, a legutóbbi szakaszra, 2007-2013-as szakaszára. Hosszas jelentéstételi hagyományra tekintünk vissza, mind az ajánlattételi felhívás közé, előtt és után is, volt egy-egy ilyen ismer- ismertetés, és mindig folyamatos párbeszédet folytattunk a parlamenttel, és egyeztettünk. A felhívásról egy brosúrát találhatnak itt a bejáratnál. Azt hiszem, ez a brosúra nagyon jó áttekintést nyújt, nagyon pontos adatokat közöl az összes konkrét projektről, amelyet mi társfinanszírozásra javasoltunk, és leírást találhatnak arról, hogy az egyes projekteknek milyen a hátterük, milyen kontextusban értelmezendőek. Március 11-én zárult le a felhívás, két értékelési körre került sor, most ahogy mindig. Először is a végrehajtó ügynökség értékelte a projekteket külső szakértőkkel együtt, és aztán volt egy belső értékelés, amelyet az Európai Bizottság illetékes kollégái végeztek el. Eredetileg 280 millió eurót irányoztunk elő a több éves programra, és 70 milliót az éves programra. Végül egy kicsit kevesebb számú jó projekt érkezett a több éves tervre vetítve, ezért így végül azt javasoljuk, hogy 230 milliós kofinanszírozást, társfinanszírozást javasolunk a több éves időszakban. Ugyanakkor azonban az éves leosztásban nagyon sok volt a nagyon jó minőségű projekt, ezért úgy döntöttünk, hogy a teljes összeget 91 millióra, 91 millió euróra növeljük, ami az éves programot illeti. A az ajánlattételi felhívás tanulságai a következők először is egyre jobb minőségű projekteket nyújtanak be, nem csak az érettségi szint szempontjából, hanem a szempontból is, hogy a projektek egyre inkább egybevágnak a szakpolitikai prioritásokkal, a szakpolitikai irányjal. Főként az olyan alapvető szempontokra gondolok, mint a közlekedés hozzájárulása a dekarbon, dekarbonizációhoz, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentéshez, vagy a multimodalitás. A másik fontos tanulság az, hogy sok nagyon érdekes projektet nyújtottak be az innovációs fejezet keretein belül. Azok önök közül, akik az előző jogalkotási időszakban is itt voltak, nagyon keményen harcoltak ezért. Innováció az innováció úgy értelmezendő itt, hogy a különböző alternatív üzemanyagokat részesítik előnyben a nevezett projektek, különböző közlekedési módozatokban, az közúti közlekedésben, a vízi közlekedésben, és a technológiai semlegesség is egy másik fontos szempont. Nagyon jó projekteket nyújtottak be az új közlekedés irányítási rendszerek vonatkozásában mindegyik közlekedési módozatra igaz ez, közút, légiközlekedés és vasúti közlekedés. Továbbá a teherszállítás, a teherszállító terminálok javulása is itt megemlítendő. Aztán a zajcsökkentés egy további fontos szempont volt, nem csak a vasúti közlekedésben, de nem utolsó sorban a vasúti teherszállításban is, és a biztonságosabb parkolás is egy rendkívül fontos elem volt. A harmadik tanulság, amelyet levonhatunk az, hogy a határokon átnyúló tevékenységekre egyre nagyobb figyelem irányul évről évre. Azt láthatjuk, hogy a tagállamok és a projektek kidolgozói is egyfajta szűrőn egyfajta szűrőt alkalmaznak már előzetesen, és nagyon odafigyelnek arra, hogy határozókon átnyúló tevékenységeket támogassanak, ne pedig csak különböző országhatártól országhatárig terjedő projekteket. Végül egy nagyon érdekes tanulság, hogy nagyon nagy a siker aránya, ami a több modalitású logisztikai projekteket illeti például, vagy a légiközlekedésben is vannak sikerek, ez most már beérni látszik, azonban vannak olyan területek, ahol még mindig vannak nehézségek. Sok esetben az interoperabilitási szabályokat próbáljuk előmozdítani, és ezzel kapcsolatosan sokszor nem elég ambiciózusak a projektek, és végül kevésbé jó projekteket nyújtottak be a nagy támogatandó projektek kapcsán. Sok pályázó az új rendszer felhívását várja, és arra ö, ott szeretne pályázni. Ez a következő szeptemberben nyíló Connecting Europe Facility pályázat lesz. Köszönöm szépen, Adéli úr, és persze a gratulációt is valamennyi munkacsoportnak a munkát. Most pedig Ertugúré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlőrendőnek tartom azt, amit az Európai Bizottság elvégzett. Több számmal lehet illusztrálni azt, hogy a több éves kiírások milyen eredménnyel zárultak. Összefoglalom talán annyit mondhatnánk, hogy az is üdvözlendő, hogy több mint a pénzek fele a TNT pénzek fele a vasútra költődött. Ugye az volt a fő cél, hogy minél több teherforgalmat a sínekre irányítani, de ennél sokkal többre lenne szükség persze a DTS kapcsán. Az ETS csak 7%-os arányt képvisel, és Nyilván koordinációs nehézségek adottak, amelyeket persze ki lehetne küszöbölni. Ami az új kiírásokat illeti, azt mondhatjuk, hogy összességében sajnos nem ö, kiegyensúlyozott volt földrajzi értelemben a támogatások ö, eloszlása. Ö, sokat kapott Észak-Európa, keveset Dél-Európa, és 10 milliárd euróból, a 26,6 milliárdból ö, került ide. Ennél lehetett volna kiegyensúlyozottabb is az arány. Az árnyék erőadók üdvözlik ugyanakkor azt, hogy az alternatív energia hordozókra valóban most már ösztönzők születtek a Clean Transport jegyében, és eh, az LNG, a liquid folyékony gáz meghajtás, mint olyan, ö, eh, ismertebbé vált. A több éves kiírással kapcsolatban csak egy kérdésem lenne, amely kelet-bajor képviselőként mindig is foglalkoztatott, tudják, hogy miért, nyilván, de elmondom. A 709. oldalon, vagy 109. oldalon olvassuk annak a felmérésnek az eredményét, amelyek az előzetes engedélyezés után a Straubingi Dunaszakasz vonatkoznak. Itt 7,8 millió euróról volt szó. S&T programból jött volna a fele. Ha jól tudom, ezek a pénzek elindultak, de nem tudjuk, hogy pontosan mire költődnek, mi is az a tuda, tudatosság formálás, amelyre pénzeket szántak. Erre szerintem is szükség van, csak éppen nem láttam eddig semmilyen megnyilvánulását. Tehát a tudatfejlesztésre vonatkozó projekteket én még nem láttam Straubingban. és nagy ellenállás van Bajorországban eleve a bizottság által elképzelt Dunai hajózás fejlesztés mikéntjével szemben. Ajánlás Szendersznek adok szó. Sí, gracias. Yes. Eh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt az előadást. Én először is szeretnék néhány olyan általános problémát felvetni, amelyek közül az egyik az, hogy a javaslatról mit gondol az igazgató úr arról, hogy ténylegesen csökkentették a bizottság javaslatát. Erről mit gondol ő? És ahogyan Értó kollégám mondta, ami a prioritásos projekteket illeti, nagyon kevés pályázatot fogadtak el a déli országok szempontjából, hanem inkább Közép- és Észak-Európára összpontosítottak. Szeretném tudni, hogy ez miért van így részben, ki tudom találni, hiszen a déli országokban a gazdasági helyzet nem túl szívderítő, de természetesen felmerül annak a szükségessége, hogy mennyire fontos a rugalmassági szempont, ahogyan a strukturális alapok tekintetében is megvalósult. Ami pedig konkrétabb kérdéseimet illeti, ami a légi közlekedés kezelését illeti, ezzel a munkával kapcsolatban 20%-os eh, társfinanszírozást javasolnak, a vasúti közlekedésnél viszont 50%-ost, ami pusztán a munkálatokra vonatkozik. Szeretném tudni, hogy miért van ez a helyzet? Miért alakult ki ez a 40 plusz 10 százalékos helyzet? Mondjuk 10 százalékot inkább környezetvédelemre fordítanak, vagy mi okozza ezt? Nagyon érdekelne az is, hogyha a városi csomópontokról mondana valamit, van-e ezzel kapcsolatban valami konkrét projekt, illetve hogy a közlekedés, távközlés és energia három szempontjával foglalkozzanak. Van-e esetleg olyan projekt, amit ezen a területen terjesztettek be? Köszönöm. Danke sehr, Frau Meissner, bitte. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm. Etoken úr sok mindent elmondott már abból, amit én is el akartam mondani. Nem akarom ezt megismételni. Sajnálatos, hogy délen kevesebb projekt valósult meg, pedig ez, ezeknek pont munkahelyteremtő hatása lett volna. Reméljük, hogy lesz még ilyen. Konkrét kérdéseim következnek. a úr, köszönöm, amit elmondott. Nem egyértelmű, hogy ezek a megkért projektek hogyan hozhatók összefüggésbe a projektkötvényekkel, az eurókötvényekkel. Mert akár háromszor annyi pénzt is lehetne csinálni, bár vagy 10-20-szoros finanszírozási összeg is előteremthető lenne. Szeretném tudni öntől, hogy hallotta már arról, hogy esetleg eurokötvények belekerültek a gondolkodásba. Jó lenne, hogyha a bizottság az Európai Beruházási Bankot egy kicsit ösztönözni, hogy ajánljon meg ilyeneket. Oribi úr egyes területeken elmondta, hogy jobbak voltak minőségileg a projektek, máshol kevésbé. Az egyes tagállamok szempontjából mit lehetne vajon tagállami szinten az helyi kormányok alulról való rugdosása területén tenni? Mi az, ami a mi dolgunk lenne, hogy otthon mozgósítsunk, mert összeérhetnének a szálak, ha párhuzamosan zajlanak a folyamatok. Örülök annak, hogy sok pénz fordítódik most már a vasútra, de ne felejtsük el a belföldi hajózás jelentőségét, ez megint most elfelejtődött. Úgy tűnik, hogy egyszerre csak egy dolgot tudunk fejleszteni, ami az LNG-t illeti, a folyékony gázt. Örvendetes, hogy bekerült a képbe, az ilyen alternatív energiahordozókkal érdemben foglalkozni kell, és akkor jutunk előre csak. Köszönöm, nekem, asszony. Eh, <clears throat> voorzitter, dank u zeer. Ik doe natuurlijk al... Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről persze mindent megteszek, hogy ezt a sok-sok információt mind megemészem, még nem sikerült, de dolgozom rajta. Néhány kérdésem azért volna. A visszautasított projekteket a minőség miatt utasítják vissza, vagy mert nincs elég pénz, vagy mindkét okból? És van még egy kérdésem. Ma délelőtt kaptunk írásos dokumentumokat az olasz soros elnökségtől. Az olaszok azt javasolják, hogy több magánpénzt vonjunk be az efféle projektek finanszírozásába. Van-e ennek valamilyen kihatása ennek a javaslatnak az idei évre, vagy a jövő évre vonatkozóan, vagy még várni kell erre egy ideig. Az olaszok javaslatai tehát milyen befolyással, kihatással lehetnek az efféle projektekre? Karemadeli. Karemadeli. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre, pour votre... Köszönöm szépen az elmondottakat. Több kérdésem lenne. Néhány általános és néhány konkrétabb. Először is szeretném tudni, hogy a, a use it or lose it uh, elv érvényesül még, vagy elfelejtődött. Konkrétan a Lyon Külön projektre gondolok. Van-e magyarázat arra, ami történt? Második általános kérdésem. A kiválasztott hátárakon átnyúló projektek megfelelnek-e annak a rendeletben lefoglalt, belefoglalt definícióknak, amit a CF tartalmaz, és a TNT. Konkrétabb kérdéseim következnek. El tudná magyarázni számunkra, hogy a 29. oldalon az Ensenor projektet miért nem javasolják követésre? Második nagy kérdésem. A 28. oldalon pedig egy német krokodil projekt, ez, ez mi? Ezt szeretném megtudni öntől. 20. oldal, szerepel egy projekt, amely Párizsból Pozsonyba teremtené meg az összeköttetést. Történt-e e projekt kapcsán globális környezeti hatástanulmány írás? Ezek tehát a konkrét kérdéseim, amelyekre választ várok. Herr Telicska. Köszönjük, Telicska úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni, illetve egy megjegyzéssel élnék. Azt hiszem, hogy az előadás meglehetősen világos volt, jól érthető. Azonban azt gondolom, inkább arra fordítják a hangsúlyt, hogy mi halad jól. Ön azonban tett utalást, néhány utalást olyan területekre is, ahol javításra van szükség. Három-négy pontot szeretnék hallani, ahol valóban aggájaik voltak, és mondja előszintén a Trump bizottságnak, hogy valóban kell -e aggódni ezekért az elemekért, milyen lépéseket várnak a parlament részéről. Esetleg, legalábbis lehet, hogy én nem hallottam, nem tudom, de ha volna olyan kedves, egy kicsit részletesebben fejtse ki, hogy milyen aggodalomra okot adó elemekre tudna beszámolni. Az előző hozzászóló említette a use it or lose it, használja vagy hagyja el módszert. Az elmúlt néhány hétben Zajlottak viták ezzel kapcsolatban, most megjegyzéssel élnék, és nem is annyira kérdése. Szerintem a tagállamok ezt az elvet még nem veszik komolyan. Azt gondolják, hogy ez így működik, ezt meg lehet tenni, mert hogyha nincs, nincsenek megfelelően felkészítve, akkor kapnak még egy kis plusz időt, és erről idővel megfeledkeznek. Úgyhogy ez egyfajta felkérés lenne, hogy dolgozzanak együtt velünk, és hogyha most végre arra törekednek, hogy a lehető leghatékonyabban működjünk, meg kell értetni a tagállamokkal, hogy nem lesz második lehetőség. Hogy a 2017-es év lesz a reallokáció tényleges éve. Megbeszéléseket folytattam kormányzati képviselőkkel néhány országból, ezért ezt a témát nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen, ezzel a felszólalók listáját le is zártam. Merje Kilőnen következik még soron. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hálával tartozunk ezekért a dokumentumokért, hiszen ezek szítják a legnagyobb szenvedét EU szerte, hiszen kikötőkről, közutakról, vasútvonalakról van szó, és azt hiszem, mindannyiunkat érintenek azok a projektek, amelyek fel vannak sorolva ezekben a dokumentumokban, úgyhogy úgy gondolom, tényleg hálásnak kell lennünk. Néhány kérdéssel kapcsolatosan azonban még vannak hiányosságok, azt hiszem. Gazdaságilag nehéz időket élünk, ezért fontos az a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani, szabatolni, hogy a gerinc hálózat projektjei megfelelő időn belül elkészüljenek. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a tervezett időkeretet tartani tudjuk és van egy jövőbe tekintő kérdésem is. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a földrajzilag északké fekvésű tagállamok, illetőleg az észak-kelet folyosóban bekövetkező esetleges változások, az úgynevezett Nordic Sea Road esetén eredményeket láthassunk a jövőben. két nagy kérdést fogalmaztam meg, ezekről természetesen mindannyian el kell, hogy gondolkozzunk, de persze mindenek előtt azt a, azokat az illetékeseket érinti ez mindenek előtt, akik eddig is olyan jól kezelték ezeket a témaköröket. Köszönöm, nekem is van két kérdésem. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a rendszert ilyen szigorúan kezeljük. Az EMTS esetében nincsen egyetlen olyan mozdony sem, amely a teljes szakaszon végig tud menni. Szerintem nagyon szigorúan kell vennünk az interoperabilitást, máskülönben nem szabad engedélyeznünk a projektereket. Másik fontos kérdés, zajcsökkentés. Van egy olyan kutatás, mi szerint 1,2 milliárd euróba kerülne a vasúti vagonok olyan módon történő kialakítás, hogy csökkenjen a zaj. Összességében pénzt takaríthatnánk meg, növelhetnénk a hatékonyságot, és olcsóbbá tehetnénk a zajcsökkentési stratégia végrehajtását egész Európában, ha ebbe ruháznánk bele. Úgy gondolom, ezzel mindenki nyerne. Ha marad még némi pénz, akkor szerintem érdemes ebbe beruházni, hiszen ez valóban megoldhatná Európa problémáit a jövőre vonatkozóan, ami a zajszennyezést illeti végül. Gezine Meissner beszélt arról, hogyha vannak még nyitott projektek, olyan projektek, amelyek még finanszírozhatóak, akkor milyen nyomás lehetne gyakorolni a tagállamokra, hogy valamilyen módon abszorbálják a rendelkezésre álló pénzt. Van egy csodálatos ötletünk, 100 millió euróra van szükség, harmadszor mondom most, hogy a Wroclaw-Berlin útvonalat képítsük. A lengyelek európai pénzből megoldották ezt Wroclawtól a határig, a németek azonban csak Kodbuszig jutottak. 50 kilométernyi pálya hiányzik, ezért kétszer kell mozdonyt váltani, és 5 óra, óra, órát vesz igénybe az út. Olyan rossz a helyzet immáron, hogy a távolsági busz is gyorsabban halad, mint a vonat, a háború előtt egyébként mindez két órába került, tehát még a háború előtti időszak szintjét sem értük el most a XXI. században, és mivel így alakult a helyzet, a német vasút be, le akarja zárni ezt a pályaszakaszt, meg is tette volna, hogyha ez nem érinteni az UNESCO világörökség egy részét. Így azt mondták, hogy akkor még 2016-ig működtetik. Támogatni tudnám önt most, hogyha azt mondaná, hogy jó nyomást gyakorlunk a német szövetségi kormányra, és egyébként a szolidárnos nélkül nem omlott volna le a berléni fal, és nem került volna sor Németország újraegyesítésére, már csak ezért is olyan fontos lenne, hogy Lengyelország felé ö, újra meg tudjuk oldani az összekötetést. 100 millió euró Stuttgart, ha Stuttgartról van szó, akkor a 10 milliárd se gond, de ebben az esetben a 100 milliót mindig halogatjuk tovább és tovább. Talán lehetne tenni valamit ezen a téren. A vitának akkor ezzel vége, most önné a szó is válaszolhat a kérdésekre. Thank, thank you very much to... Köszönöm szépen mindenkinek. Elnézést. Egy, még... egy dolgot még elfelejtettem. Mi történik a Lyon-Torino alagútról már szóltak a kollégák, 12 milliárdba került volna eredetileg, a francia szembevőszék most azt mondja, ez nem 12 milliárdba kerül, hanem 26 milliárdba. Mit csinál ilyenkor az Európai Bizottság? 12 milliárdra vonatkozik most a 40%-os EU-s társfinanszírozás, vagy 26 milliárdra, vagy azt mondják, hogy ha ennyire drága az egész, akkor ez már nem térül meg. Mit kezdenek egy ilyen problémával? Thank you for... Köszönöm szépen tehát ezeket a kérdéseket. Megpróbálok egyenként végig menni az összes kérdésen, és remélem, hogy további információt is tudok majd adni a végén. Természetesen a feladatom az, hogy próbáljam meg megvizsgálni azokat a dolgokat, amelyek jól működtek. Nyilván önök pedig inkább a negatívumokra összpontosítanak, és próbálják ezekre felhívni a figyelmünket. Az egyik csalódás, amit tapasztalhattunk, ez semmi újdonságot nem jelent, azonban mégsem javul az a tény, hogy nagyon súlyos az egyensúlytalanság a projektek minősége tekintetében. Nem csupán a projektek számában, hanem a projektek minőségében az északi és déli országok között, illetve az egyes új tagállamok kitettsége tekintetében. Azt hiszem, hogy ezt világosan ki kell mondani. Ez nagy kihívást jelent mindannyiunk számára, ugyanis természetesen nem olyan pénzalapról beszélünk, ami regionális kohézió célozza meg, hanem arról, hogy a projekteket a legjobb minőségi érdemeik tekintetébe válasszuk ki, Azonban ez is feladatunk, felelősségünk, hogy a hálózat, ahogyan azt megfogalmaztuk, legalábbis elméletben a térképen megvalósuljon. Egyszer ott van az általános gazdasági helyzet hatása. Ez rendben is van, de ez azt jelenti, hogy sokkal jobbnak kell lennünk abban, hogy az európai hálózatfinanszírozási eszköz területén megvalósuló projektek tekintetében mit érhetünk el az elkövetkezendő években, illetve a regionális alapokon keresztül. Ez nagyon fontos üzenet, és el kell mondanom úgy, hogy rendszeresen összeülünk a régiófejlesztési főigazgatóságban dolgozó kollégáinkkal annak érdekében, hogy tájékoztassanak minket ezekről az aspektusokról. Ami a kohéziós országokat illeti, illetve azt az innovációt illeti, ami a kohéziós alapból rendelkezésre álló 10, ezer, 10 milliárd euróból megvalósítható. Azt gondolom, hogy nagyon közvetlenül látjuk, hogy a programozás hogyan valósul meg a kohéziós országokban, és a projektek minőségéből kiindulva dolgozunk, nem csupán olyan szempontból, hogy egy nagyon rövid, gyors listát hirtelen beterjesszenek. A harmadik elem, ami szintén nagyon fontos, hogy sokkal jobban kell mozgósítani a műszaki segítségnyújtást. Megerősítettük a műszaki segítségnyújtás rendelkezésre állását az Európai Hálózat finanszírozási eszköz segítségével, és számos lehetőséget indítottunk útjára, amelyek egyes országok esetében, amelyek nehezen tudják előkészíteni projektjeiket, támogatást kapjanak annak érdekében, hogy a projekteket be tudják terjeszteni. Azt hiszem, hogy ezzel a három cselekvési útvonallal drasztikusan tudjuk javítani az eredményeket már az első időszak során, és ami a kohéziós területen beterjesztett projekteket illeti, olyan szintet érhetünk így el, ahol mindannyian elégedettek lehetünk az eredményeket, és ezeket a projekteket valóban el is fogadják. A következő, hogy nagyon konkrét kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy egyes finanszírozások esetében az ATM projekteknél 50%-ot határoztak meg azért, mert ezek a projektek tanulmányokra vonatkoznak, és a tanulmányokat pedig 50%-ban lehet társfinanszírozni. Ami a Dunát illeti, nagyon fontos aspektus ez. Ertug úr konkrét hivatkozására közvetlenül szeretnék válaszolni. Egyetértek azzal, hogy sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni, nem csupán kommunikációs munkát végezni a Dunával kapcsolatban. A Duna mentén megvalósuló tevékenységeket általában a regionális alapon keresztül valósítják meg olyan területe, ahol gyakorlatilag naponta együttműködünk a DG régióban dolgozó kollégákkal, ugyanis a, egy jelentős folyó hajózhatóságát biztosítsuk. Ez Európában a leghosszabb folyó. Természetesen még mindig nem tart ott, mint amit sikerült a Rajnán megvalósítani, azonban feladatunk, kötelességünk, hogy többet tegyünk ezért a folyóért, annak érdekében, hogy a gyakorlatban is javíthassuk a hajózhatóságot, tudjuk, hogy hol vannak problémák, Tudjuk, hogy politikai szempontból ez miért jelent nehézségeket, de egyértelmű, hogy eh, ami a koordinátorok munkatervét nek felállítása során, amikor a különböző folyosókkal foglalkoztak, ez abszolút prioritást jelent. Ami a projektkötvényeket illeti, ez megint csak egy eléggé régi történet, még mindig nem tartunk ott, hogy megvalósult volna, e-pályázati kiírás esetében, hogyha átnézik a, az általunk beterjesztett, benyújtott anyagot, most először egyértelmű tanulmányokat javasoltunk, amelyek célja, hogy lehetséges, összetett finanszírozási eszközöket alakítsanak ki, mint például a projektkötvények. Úgy hiszem, hogy ez jó hír, de még mindig nem elég. Még mindig nincs elég projektünk, vagy elég tagállamunk, amely projektek a projekt kötvények iránti igényel fordulnának hozzánk, ugyanis gyakran ez egyes tagállamokban politikailag inkorrekt eszköz. Nagyon összetett, nagyon bonyolult projektnek tekintik, sokkal egyszerűbb az LKB-hoz fordulni és kölcsönt kérni, ugyanis könnyű is azt megkapni. Ezért közöttünk és az LKB között folyik, ugyanakkor viszont ilyen projektek előkészítésében nagyon gyakran lassúság tapasztalható, ezért önök felé egy üzenetet fogalmaznék meg, hogy kollektív módon gyakoroljunk nyomást, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés, hogy az LKB belül a prioritásokat tisztázzák, hogyha segítenek abban, hogy ezeket a projekteket kiépítsük, hogyha az LKB a projektek összetett projektekre, kockázatos projektekre nagyobb figyelmet fordíthatna, mint az egyszerű projektekre, az nagyon hasznos lenne. És nagyra is értékelnénk ezt a segítségüket, ugyanis ezzel nap mint nap küzdünk. Ami az elutasított projekteket illeti, igen, mivel nem volt drasztikus társfinanszírozás hiány, a legtöbb projektet minőség alapján utasítunk el minőségi kifogások miatt, egyes esetekben pedig arra törekszünk, hogy a jó projektekből a legjobbat válasszuk ki, hiszen a finanszírozás gyakran nem elegendő, hogy több magánpiaci finanszírozást használjunk fel. Számos tanulmány születhet, amelyek társfinanszírozásban, illetve összetett PPP tevékenységben valósulhatnak meg. Úgy gondoljuk, hogy ez az egyik lehetséges út, azon túl persze, hogy megint csak politikai szinten nyomást gyakoroljunk az összetettebb, bonyolultabb projektek felé. A PPP-k nyilván sokkal bonyolultabbak, mint az egyszerű projektek. Ami a use it or lose it szabályt illeti, ez megint csak egy nagyon konkrét kérdés, ugyanis a projektekben nem felhasznált finanszírozást, ahogy a Lyon Torino esetében volt, sikerült a fel nem használt pénzeket visszaforgatni. Az új rendszer azonban sokkal jobb, ugyanis a régi rendszer csak egy félidős felülvizsgálatot tett lehetővé, az új rendszer pedig lehetővé teszi számunkra, hogy a projekt teljes életciklusa során értékelést folytassunk, és gyakorlatilag mindig dönthetünk úgy, vagy bármikor dönthetünk úgy, hogy a projektből visszavesszük a pénzt, hogyha azt látjuk, hogy a projekt nem halad megfelelően, vagy pedig súlyos nehézségekkel küzd. Ez egy nagy innováció, és valószínűleg a jövőben sokkal agresszívnek, agresszívebbnek fognak minket tekinteni e szabály alkalmazásában. Ami az ITS illeti az információs technológiát, ott van az úgynevezett Kokodril projekt, nagyon vicces név, de valóban jó projektről van szó, ugyanis az egyik nagyon ambiciózus, valóban határon átnyúló projekt az információs, valós idejű információs szolgáltatások tekintetében. És ahogyan elmondtam a bevezetőben, nagyon örülünk annak, hogy most először valódi, határon átnyúló ITS projektek megvalósulását láthatjuk. Korábbiakban egyfajta mesterséges projekteket láthattunk, de most már az infrastruktúrának olyan szegmensei valósulnak meg, amelyek valóban több határt is átlépnek. Végezetül pedig hogyan biztosíthatjuk, hogy a valóban fontos projektek folytatódjanak. Először is azt gondolom, hogy jobban kell azt a finanszírozást kiegészítenünk, ami a CEF esetében, illetve az odaítélés esetében is megvalósuljon az új lehetőségekkel, új eszközökkel, innovatív befektetési eszközökkel, illetve aktívabbnak kell lennünk az előkészítési szakaszban. Ott kell lennünk, saját forrásainkat is fel kell használni a lehető legnagyobb mértékben olyan országokkal, amelyeknél valóban hiányzik a kapacitás, hogy ezeket a projekteket összeállítsák. És természetesen sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a napi megvalósításra. És láthatják, hogy a monitoring drámai módon javul a projekt életciklusa során, ugyanis a végrehajtó ügynökség az években ezen a területen nagyon nagy előrelépéseket tud majd elérni. Azt fogják majd tapasztalni, hogy sokkal inkább jelen vagyunk a helyszínen is, és nagyon aktívan beszámolunk a projektekről. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. hätten wir diesen Tagesordnungspunkt. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napi pontot most akkor feldolgoztuk. A következőkben a 2015-ös költségvetésről kell eszmét cserélnünk. Robert Zilének adok, Zilének adok szót ebben a témában. Bizonyos értelemben ott folytathatjuk, ahol az előző témánál abba hagytuk a következő évekre vonatkozó prioritások kapcsán. A növekedés szempontjából a közlekedési ágazat és a Connecting Europe Facility program fejlesztése, folytatása kiemelt jelentőségűek. Ezeknek ezért a pénzügyi tervezését is prioritásként kell kezelni. Különösen fontos ez azért is, mert új programozási időszakot kezdünk, és a Connecting Europe Facility ha már most újra kezdjük, akkor kezdjük jól. A kapacitás növelés érdekében is, és azért is, mert a Connecting Europe és a kohéziós alapokból táplálkozik, és a kohéziós alap és a Connecting Europe facilitás párhuzamosságát, szinergiáit már régóta meg akartuk teremteni. 2015-ben kezdődik a program megvalósítás. Egy kicsit kiábrándító, hogy a tanács jelentősen csökkentette ezt a költségvetési sort, ezt a tervezetet, a költségvetés tervezetben. 20 millió a kötelezettségvállás és 18 milliós lenne a kifizetés. Az árnyék előadókkal azonban egyeztetünk, és ugyan van néhány apró nézeteltérésünk, alapvetően egyetértünk abban, hogy ezt a pénzt nem lett volna szabad csökkenteni, és még mindig reméljük, hogy lehet majd ezzel valamit csinálni. Jó lenne, hogyha a Költségvetési Bizottsággal közösen a Bizottság lobbizna ezért. A Connecting Europe Facility kiadási oldalával kapcsolatban a frakcióm véleménye az, hogy a kiadási oldalt eh, ne növeljük tovább, az ünnepségekre vonatkozó költségvetési sort ugyanígy fagyasszuk be, nehogy újra növekedjenek. Egy kivételt tennénk, bár itt még vita van, majd még gondolkodom, hogy mit írjak bele a véleményembe, az eráról, a vasúti ügynökségről szólva, itt el tudnánk fogadni némi költségvetés bővülést, hiszen ez a technikai pillére valamennyi kapacitásépítési törekvésünknek. Ha bárki jobban tudja, hogy hol tart ez a vita, ezen ügynökség pénzügyeit, költségvetési ellátottságát tekintetően, akkor mondja meg nekem, mit tud. Ezek tehát a költségvetési prioritások és mondom azt, hogy a Connecting Europe és a Cezár párhuzamosan fussanak. A kísérleti programok és előkészítő fellépések kapcsán nem javasolnék egy új ilyet sem. Három már folyamatban levő ilyen projektünk van, félmilliós kifizetési tervezéssel, egy hajózási projekt. Nullás azonban mind a tervezés, mind a kifizetés érték a, az interoperabilitási programra vonatkozó költségvetési sor. Ezt szeretnénk tudni, hogy miért van így, miért lett nulla mindkét oszlopban a harmadik pedig az általános légiközlekedési statisztikák fejlesztésére vonatkozó. Itt is két nulla van. Ide egy nulla van a kötelezettségvállalásnál, de a kifizetésnél van egy szám. Ezeket a témákat visszük most a koordinátorok és a árnyék előadók elé. Lehet, hogy a zöldek fognak majd új javaslattal élni a Connecting Europe-on belül a vasútra vonatkozóan. Ez lehet, hogy általam is támogatást, nyer, támogatást kap majd, és más ötleteket is tudok támogatni, hogyha azok megalapozottak, és más képviselőktől származnak. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönjük szépen. Mely árnyék jelentéstevők vannak itt? Van nem én vagyok az árnyék jelentéstevő, én csak helyettesítem őt. Marian Marinescu úr ma nem tud itt lenni. Az ő nevében azonban, és az egész néppárti frakció nevében elmondhatom, elnézést, hollandul kell beszélnem, hollandra váltok hát. Hollandul folytatom tehát. Marinescu úr nevében és az egész néppárti frakció nevében szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a én kívánom munkát végzett. Összességében azt hiszem, osztjuk Zille úr aggájait, amelyekről az imént beszámolt. Teljes mértékben egyetértek az aggájaival, ami a Connecting Europe Facility-t illeti, tehát az európai összekapcsolódási eszközt. Nagy kár lenne, hogyha ezeknek a programoknak a végrehajtása leállna, költségvetési okokból kifolyólag. Sok sikert kívánok neki ahhoz, hogy kitartson álláspontja mellett. Hogy végül fennmaradhasson az összekapcsolódási eszköz költségvetés, és ne csökkenjen. Egyes ügynökségek új feladatokat kapnak, azonban kevesebb pénzt, kevesebb forrást biztosít számukra a költségvetés, felmerült bennem, hogy a jelentéstevő vajon ezt a kérdést felvethetné-e. Az ügynökségeknek hatalmas feladatokat kell ellátniuk, és nyilván megszorítások ideli, idejét éljük, de fontos, hogy az ügynökségek megfelelően el tudják látni feladataikat. Köszönjük. Azt hiszem, Ismail Ertug következik, ugye? Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Helyettesítem Ines Ayala-Sander jelentéstevőt. Nem tud sajnos itt lenni, mert a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság koordinátorainak ülésén kell lennie. Így tehát a, én fogom a szocialista frakció álláspontját bemutatni helyette. Ami a 2015-ös költségterve, költségvetés tervezett tett élet, illetve a tanácsi kiegészítést. Mi nagy mértékben ellenezzük, hogy csökkenteni kívánja a tanács a CEF költségvetési sort. Kérjük, hogy mind az administratív kiadásokra illető vonatkozóan, mind az ügynökségek kiadásra vonatkozóan állítsa vissza az eredeti tervezett összegeket a tanács, hiszen az ügynökségek feladatköre 2014 2020-as eh, időszakra vonatkozóan sokkal több feladattal szembesülnek, és nem látjuk indokoltnak azt, hogy a nagyobb terhelés mellett csökkenjen az ügynökségek költségvetése, ami az idegenforgalmat illeti. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság többet foglalkozna az idegenforgalommal. A frakciónk minden bizonyjal erre vonatkozólag több módosítót is be fog nyújtani. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a kozme szánt összeg semmiképpen sem elegendő, ami pedig a kísérleti projektet illeti és az előkészítő intézkedéseket sajnáljuk, hogy az Európai Bizottság eh, nem irányozott elő összegeket a gördülőállomány interoperabilitására, eh, és szeretnénk eh, indokokat hallani erre vonatkozóan. Ez egy olyan prioritást élvező projekt, amelyet a szocialista frakció javasolt, a mi frakciónk, és nem vagyunk elégedettek azzal, hogy az Európai Bizottság semmiféle forrás nem irányozott elő erre a Horizont 2020-on belül, a Shift to Rail kezdeményezés keretein belül. Teljes mértékben támogatjuk ezt, az, ezt a kezdeményezést, de nem látjuk szavatolva, hogy a Shift to Rail eredményei elérhetőek lesznek az a az elkövetkezendő időben, és emellett a jelentés tervezetre vonatkozóan is vannak kisebb meglátásaink. Szeretnénk, hogyha nem csak az Európai Unió keleti részére vonatkozna a Shift to Rail ről szóló rész, hiszen más tagállamoknak is vannak ezzel gondjaik. Ennyit szerettünk volna elmondani. Köszönjük, Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen! Mindig nagyon praktikus, hogyha már előttem szóltak a kollégák, hiszen ami a költségvetést illeti általában nagyjából egyetértünk egymással, még akkor is, ha vannak különbségek a különböző véleményekben. A frakcióm részéről teljes értékben megerősíthetem azt, amit a jelentéstevő is hangsúlyozott, mindenképpen a TENT e és a CEF, az a CEF kell, hogy legyen a prioritás. A költségvetés szempontjából is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy itt előbbre jussunk. Az egységes vasúti térség is egy prioritás, amelyet ki kell emelnünk, a NAJADESZ is, tehát gyakorlatilag itt minden a tentével függ össze, és az összekapcsolódási eszközzel ezek mind-mind nagyon fontosak a számunkra. Ahol nem értek egyet teljesen a jelentéstevővel, az az, hogy úgy gondolja, hogy az ügynökségek költségvetésénél van helye a csökkentéseknek. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság elmagyarázná, hogy itt még az elvárások, mi liberálisok általában követtük, támogattuk a bizottsági javaslatot. Most azonban a vasúti ügynökség új feladatokkal szembesül a vasúti csomag miatt, az EMSA is eleve már több feladattal szembesül, mint korábban. Gondoskodnunk kell arról, hogy az ügynökségeknek meglegyen a meglegyenek a humán erőforrásaik és egyéb forrásaik is, hogy elláthassák a feladataikat, hiszen ez elengedhetetlen a közlekedési belső piac kialakulásához, amely mindannyiunk célja. Ami az előkészítő intézkedéseket, illeti, illetve a kísérleti projektet számunkra kettő nagyon fontos itt. Az egyik az LNG projekt, tehát a cseppfolyósított földgáz, Szeretnénk az Elde részéről, ha 2015-ben újabb forrásokat lehetne biztosítani ezek számára, ezt kérni is fogjuk, összességében tehát ennyit szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Köszönjük. Karima Deli. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is mindazt, amit mondott. Először is a tanács javaslata arra vonatkozóan, hogy 2,1 millió euróval csökkentsék a kifizetéseket, és 520 valahány millióval a kötelezettségvállalásokat. Ez szerintem nem egy specifikus és csak ránk tartozó probléma, ez egy politikai, globális politikai probléma, költségvetési, tervezési probléma, mert az államfők és a parlament többsége úgy néz ki, képes ilyen ö, ö, észszerűtlen dolgokat megszavazni. Ne nevessenek, ez, ez egy ö, következménye valaminek. És árnyék előadóként azt szeretném, hogy a tengerbiztonsági ügynökség költségvet fizetése magasabb legyen. Miért? Azért, mert egyre több feladat, kompetencia hárul rá, és ezért sokkal több pénzre van szüksége, mint ahogy egyébként ezt a bizottság is tervezte. Felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy mi zöldek azt javasoltuk, hogy legyen egy kísérleti projekt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne helyi szinten revitalizálni a határokon átnyúló helyközi közlekedési csatornákat, korábban már elhagyott, magára hagyott összeköttetéseket, és ez a projekt már régóta uh, itt napirenden van, itt lenne az ideje annak, hogy az eddig elmulasztott lehetőséget most megragadjuk, és a jelentésbe is belefoglaljuk ennek a javaslását, javasolását. Köszönöm szépen. Ja, damit hätten... Ah. Riké úr. Köszönöm, elnök úr. Lenne egy megjegyzésem a, a beruházási bank hitelekkel kapcsolatban. Itt egy nagyon komoly költségvetés értelmezési probléma van, és a kifizetési oldalokon, hogy ez, ezek a kiadások mennyiben beruházások vagy sem. És itt soronként át kéne nézni hogy például a ifjúság körében tapasztalható munkanélküliség vonatkozásában ezek a milliók, amelyek itt szerepelnek, jó helyen szerepelnek-e, és azt a cél szolgálják-e, amit akarunk. Ugye ezek részben költségvetés, tagállami hatáskörbe tartozó dolgok, és nyugtalanít minket az, hogy nehéz összefüggésbe hozni a több éves költségvetési tervezés elvét az aktuális problémák megoldásának szükségességével. Ugye tavaly először nem nőtt, hanem csökkent az európai költségvetés, és ennek tükrében mi vár ránk az új projektek tekintetében, mert úgy tűnik, hogy 2015. februárig sok minden zárolva van, nem lehet jól tervezni, és évről évre ugyanaz a probléma, hogy nem, nincsen tervezési biztonság, és most sem javult ez. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság végleges változata, javaslat tervezete mennyiben fogja kezelni a beruházások és facilitás fejlesztés problémáját. Én azt szeretném, hogyha a bizottság minél hamarabb felülvizsgálná saját javaslatát, és elmagyarázná nekünk, hogy mely stratégiai megfontolások vezettek oda, ahova. Ami pedig a Robert féle jelentés illeti, amelynek én is ö, ö, hozzájárulója voltam a vasúti ügynökség témájában. Továbbra is nyugtalanít ennek az ügynökségnek a költségvetési mostoha sorsa, mert nem tud megfelelni felelősségének, feladatainak, kompetenciái ellátásának, már pedig még újakat is akarunk a nyakába varni, azonos vagy csökkenő költségvetés mellett. Ha nem rendelünk pénzeket ezekhez a feladatokhoz 2015-től, akkor az ügynökség ellehetetlenül. Tehát mindig csak az új feladatokról beszélünk. A forrásokról nem. Többször említettem már ezt a problémát, amely évről évre megjelenik. Nincsen itt sem tervezési biztonság, és azt akarjuk, hogy ingyen dolgozzanak. Már pedig úgy néz ki, hogy ellenállás van a vasúti ügynökség további finanszírozásával szemben. ugye a piacosítása egyes intézkedéseknek is a ügynökség feladata lenne, és nem rendelünk pénzeket az egyre táguló feladatok mellé, most már perspektívikusan sem. Tehát remélem, hogy a jelentés világosan leszögezi majd, hogy ha jogalkotási csomagot indítunk 2015-től, és amelynek át kell fordulni valamikor az operatív fázisba, nem lehet ezek mellé nem rendelni pénzt, mert például a biztonsági igazolások behajtatása, megvalósítása a a vasúti működtetőkön nem fog menni anélkül, hogy a vasúti ügynökség ne kapjon ehhez finanszírozást. Tehát ez a mi, a Költségvetési Bizottságunk dolga is, és itt ö, ö, ezért tenni kéne most már konkrétan valamit. Mert euromilliókról van szó. Köszönöm szépen. Mária külön kap szót. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan kaksi asiaa. Két dolgot szeretnék mondani. Számunkra nagyon fontos, főként a légiközlekedés szempontjából, azt látom, hogy nagyon sok biztonsági probléma merült fel az elmúlt években. valóban előrelépésekre, tényleges előrelépésekre van szükség annak biztosításához, hogy biztonság valósuljon meg a közlekedési szektorunkban. A másik elem, amit szerettem volna kiemelni, hogy támogatnunk kell azokat a sikereket, amelyek a vasúti összeköttetésre vonatkoznak. bármi, ami ezen a területen fejlesztés, az nagyon fontos és támogatandó. A projektek tekintetében azokra kell összpontosítani, amelyek már elkezdődtek, és nem kell folyton újakat kezdeményezni. Von a kommission? Köszönjük szépen a bizottságtól. Kikírja a szót, Paloma Agabagot. Yes. Dear chairman, Igen, köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak ma ide, hogy elmondjam, mi hogyan látjuk a költségvetés tervezetet. Köszönöm szépen a közlekedési szakbizottságnak, amiért támogatták a közlekedési szakpolitika végrehajtását, és köszönöm szépen a vélemény szerzőjének is a munkát. A 2015-ös költségvetés tervezetet nagyon alaposan készítettük elő a költséghatékonyság jegyében. Az Európai Bizottság figyelembe vette a többéves pénzügyi keretet, valamint az előző programozási időszakban felhalmozódott kötelezettségvállalásokat is. Ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy vissza kell utasítani a tanács által javasolt csökkentéseket, és az erőinzátokat a költségter, költségvetés tervezetnek megfelelően kell kialakítani az összes program esetében, mint amilyenek a CEF, a Horizont 2020 és az ügynökségekre vonatkozólag is. Ami az ügynökségek költségvetés tervezetét illeti, az Európai Bizottság az 509-es per 2013-as közleményét vette alapul. Ez a közlemény a támogatás mennyiségét és a humán erőforrások mértékét is meghatározta a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan az ügynökségek számára. Úgy gondoljuk, hogy a tanács által javasolt csökkentések nem veszik figyelembe ezt a közleményt, amely azután jött létre, hogy megállapodás született a költségvetési hatósággal. Az egyik kérdés a gördülőállomány interoperabilitására vonatkozott, illetőleg a kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2014-es javaslatról volt szó. 2015-ben további előirányzatokra nem lesz szükség, 2014-ben lezárul ez a projekt, ez azt jelenti, hogy további előirányzatokra nem lesz szükség, hogyha a projekt változna, vagy valamilyen oknál fogva 2015-ig húzódik, húzódnak a kifizetések, késlekedés, valamilyen késledelem miatt, akkor az, az Európai Bizottság természetesen kiigazítást eszközöl a tervezetben a Költségvetési Hatóság kérése alapján. Ennyit szerettem volna összességében ma elmondani, köszönöm szépen. Ja, Berichterstatter... Most pedig Robert Zilének adok szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a megjegyzéseket, a kérdéseket. Dominikra felvetésére válaszolnék. Ha az erát új ö, emberek felvételére köteleznék, akkor ezeket a nemzeti ö, közlekedésbiztonsági hatóságoktól kéne eltoborozni. Tehát ez egy dilemma, hogy szükséges-e ez az új kapacitás bővítés a vasúti reformcsomag kapcsán. Ezt nehéz lenne politikailag eladni az egyes tagállamokban otthon, hogy a mozdonyok ellenőrzés, engedélyezése, meg a gördülállomány ellenőrzése Brüsszelből történjen, ráadásul ugyanazokkal az emberekkel, akik ezt otthon csinálták. Tehát ez az én dilemám, de majd még gondolkodom ezen hogy hogyan lehetne ezt kompromisszumos módosítóval esetleg megfogalmazni. Szeptember 3-án szavazunk erről. Addig talán meg lehet ezt fogalmazni. Általában véve úgy érzem, hogy nem ö, áll messze egymástól álláspontunk, néhány apró témát kivételként leszámítva. Köszönöm szépen. Bármi egyéb kérdés ügy. Ja, elnézést, nekem még el kell mondanom valamit. Augusztus 19-ig lehet benyújtani a módosítókat. Akkor ezt most már mindenki tudja. Gut, gibt's noch any other business? Van-e bárkinek még mondani valója? Nem látok jelentkezést. Akkor lezárom ezt az ülést, és egyből áttérünk a koordinátorok ülésére öt perc szünet után talán.